bizottság ellenőrizte a felhatalmazásokat Padár úrnak, Mojten úrnak, Mandel és Decsien úrnak, és validálta a mandátumokat. 2018. január 1-től érvényes a mandátumok, vannak-e észrevételek, tehát őket jóvá hagyták.